Mrs. nós vamos votar de seguida... Elnök asszony. sürgősségi állásfoglalásokról fogunk most szavazni, és név szerinti szavazás lesz. Ugyanakkor nem tudunk írásos nyilatkozatot adni, hogy miért szavaztunk bizonyos módon, ez elfogadhatatlan, ezért azt kérjük, hogy az ügyrendet módosítsuk, és a tagoknak, a képviselőknek legyen lehetősége arra, hogy szavazat magyarázattal éljenek ezekben a témákban. Hát az ügyrend szerint.